Szeretném bejelenteni, hogy folytatjuk az ülést a mai nappal. A legutóbbi ülés jegyzőkönyvét mindenki megkapta. Van-e hozzá megjegyzés? Úgy látom, hogy nincs hozzá fűzni való. Ebben az esetben elfogadottnak minősítem a jegyzőkönyvet három információval, közleménnyel szeretnék szolgálni. Az a megtiszteltetés ért engem, hogy a 2009-es, 89-es számú írásos nyilatkoz, nyilatkozatot a megfelelő számú aláírással látták el, ezt elfogadtuk. Ez a nyilatkozat Kanada egyodalú nyilatkozatára vonatkozott, a cseh Európa állampolgárok a kapcsolatban. A tanács és a bizottság